lehetőséget kapnak az érintettek azzal, hogy mit is választanak, ugyanakkor ugye gyorsan kellene megkapni a javadalmazásukat a szerzőknek, és ez sokáig probléma volt, mert a javadalmazás, amikor ugye milliárdokról beszélünk, amelyek még nem kerültek kifizetésre a szerzők felé, akkor érzékeljük, hogy mekkora súlyú problémáról van szó. Módosítók formájában én is tettem javaslatok ezekre vonatkozóan, de ezek a legfontosabb gondolatok. Egy kérdésem van Helmut felé, és ez pedig az, hogy a hogy ezeket a társaságokat, a jogkezelő társaságokat ő hogyan látja. Hiszen ez ezzel a dossziéval nagymértékben összefügg és örülnék, hogy erre válaszolnak. Köszönöm. Vannak-e más hozzászólások? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor a bizottság fog szót kapni. Agata Gerba legalábbis. Így, így látom, jól ejtettem ki? Igen, igen. A copyright egységtől érkezem, és ugye arra kaptam felkérést, hogy általánosságban válaszoljunk arra, ami itt elhangzott. Örülünk annak, hogy a bizottsági javaslat szolgál most itt alapul, a transzparencia nagyon fontos, a kifizetések, a jog, jogok tulajdonosainak, illetve ugye a jogok kezelése jogkezelő társaságokon keresztül. Hát ezek a kulcsfontosságú elemei ennek a javaslatnak. Arra vonatkozóan, amelyet most a raportőr, amit a raportőr elővezetett, én is reagálnék, és ami a szakbizottságok számára a legrelevánsabb. Ugye volt már korábban megbeszélés arra vonatkozóan, hogy hogyan is tudjunk itt esélyegyenlőséget teki, teremteni az érintett felek számára, és az EU-n kívül felállított jogkezelő társaságok számára is, akik együttműködhetnének az EU-n belüliekkel. Mi végül úgy döntöttünk, hogy ilyen szabályokat nem állítunk föl a jogkezelő társaságok számára, ugyanakkor a tagállamoknak a saját kompetenciájába tartozik, hogy a javaslat átültetése során a jogkezelő társaságokra is kiterjesszék ezeket a szabályokat, akik egy bizonyos tagállamban dolgoznak, de külső szolgáltatásokra is kiterjesztik a munkájukat. Az írelnökség által előterjesztett szövegben is ez olvasható. Meglátásunk szerint ez a kiterjesztés a, az EU-n kívüli székhelyen rendelkező kollektív jogkezelő társaságokra nyilván nagy kérdéseket vet majd a végrehajtás tekintetében. Sok kérdést vet föl. Hiszen nekünk is meg kell oldanunk -e a fel, ezzel kapcsolatos felsen felmerülő kérdéseket. Az administratív kapacitásokra utalnék, ezekre ugye felhívta a figyelmet a raportőr is és arra is fel kell készülni, hogy mondjuk egy kínai kollektív jogkezelőtársaság hogyan fog majd alkalmazkodni az általunk rögzített szabályokhoz. Tájékoztató jellegű kötelezettségeket fogunk valószínűleg közé tenni. Nagyon sokszor beszéltünk már korábban, és még most is téma, azokról, akik nem kollektív jogkezelők, hanem mondjuk tulajdonképpen jogok tulajdonosait képviselik, tehát egyfajta kereskedelmi ügynökök. Ezeknek a működését igyekeztünk előmozdítani, úgymond a hagyományos formáját ennek a kollektív jogkezelésnek, mégpedig azért, mert a piacon egyszerűen nagyon speciális a helyzetük. Sok esetben ők a dominánsak, exkluzív mandátumuk van a jogtulajdonosok felé, és ettől ilyen specifikus az ő helyzetük. A független ügynökök kérdése kapcsán nagyon más a helyzet mert itt rájuk vonatkozóan nem beszélhetünk domináns piaci pozícióról. Az, hogy valaki független ügynököt választ, ez gyakorlatilag a jog tulajdonosának szíve joga választhat ilyet. És nyilván ezek az ügynökök, ezek az operátorok más alapon nyújtanak szolgáltatást, nem kollektív alapon. Nekik egyedi tarifáik vannak, más jellegű az ő munkájuk, tehát nem, nem jellemző rájuk ez a kollektív minőség. A bizottság pontosan ennél fogva őket külön választotta, és nem lesznek, nem fognak tartozni a rendelkezés hatája alá. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor visszatérünk Helmut Scholzra. Ne felejtsd el a kérdést, amit Maritjétől kapott. Parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok a kérdésre is válaszolni, és két bizottsági észrevételre is reagálnék. És azzal kezdeném, hogy azt gondolom, hogy nagyon helyes az, hogy nem ugyanúgy látjuk a dolgokat ezzel kapcsolatban, hogy akkor ki is tartozzon a rendelkezés hatája alá, és ki nem. De a szerzők szempontjából Azt gondolom, hogy legitim kell, hogy legyen az, hogy az Európai Unió hagyományos megközelítése a kollektív jogkezeléssel kapcsolatosan az létezik és meg is maradjon a társadalomban, sőt ezt óvnunk is kell harmadik piacokkal szemben. Az, hogy egy másik eljárás is létezik, mint mint amilyen az Egyesült Államokban elterjedt. És hát tudjuk, hogy van egy csomó fúzió, és ugye a hallgatóság is nagyon sokszor tölt le olyat, és hallgat olyat, ami nem európai eredeti tartalom, de ez az uniós szerződés, szerzőket is arra készíteti, hogy keressen olyat, olyan ügynököt, vagy olyan kollektív jogkezelő társaságot, aki a legjobban tudja menedzselni az ő szerzői jogait. Ugye beszéltem az új tendenciákról a piacon, hogy új formák jelentek meg. A jogkezelés szempontjából. És hát a GEMA az egyetlen európai kollektív jogkezelő társaság, aki vitarendezési mechanizmussal is rendelkezik. Németországban ez a GEMA a legerősebb ilyen társulás. Aki még a Google-lel is megküzdött. Úgyhogy nyilván a realitásokat szem előtt kell tartanunk. Úgyhogy ennél fogva, miután most erre a területre vonatkozóan van egy irányelv, meglátjuk, hogy a jövőben ez mit hoz, hogyha nyomon akarjuk követni a nemzetközi változásokat. Nyilván az idevágó tárgyalások során ezek a kérdések újra fel fognak merülni, és hát természetesen az Európai Uniós kulturális sok sokszínűségének és az EU-s és amerikai kapcsolatok kérdése is fel fog majd ott merülni. Nyilván minden aspektusát ennek a témakörnek nem fogjuk tudni most lefedni ebben a dosszéban, azonban meg kell próbálnunk a szellemi tulajdonjogok védelmére hangsúlyt helyeznünk, a szerzőket védelmükbe vennünk, illetve hát nyilván a felhasználókat sem szabad kifejteni, kifelejteni. A zenészek, a szerzők is más művészeknek a jogaik igenis összevethetők olyan szellemi tulajdonjogokkal, amelyek mondjuk a farmakológiából származnak. Úgyhogy ezért ez az irányelv nem fogja ezt a pozíciót teljes mértékben lefedni, és valószínűleg ezért mondta Marítja az, hogy nem fogja támogatni azt, hogyha a szolgáltatás irányelv fedi majd ezt a területet. Várom a különböző meglátásokat a témafelelősöktől, hogy a végén egy olyan vélemény szülessen, amely a saját fontos meglátásainkat is lefedi itt a belső piacon, Európában, illetve a harmadik piacokra vonatkozóan is kellenek rendelkezések, és akkor így jó irányba mozdul majd el az, az új irányelv. Nézzük akkor a naptárat. A tervezethez, véleménytervezethez május 3-a déli 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Menjünk tovább, 14-es napi rendi pont következő, de nem látom a, az előadót. Azt mondják itt a forrásaim, hogy éppen most érkezik, és valóban. Tehát 14-es napi rendi pont. az AFET számára készült vélemény a tanácshoz, a bizottsághoz és az EKS-hez, külügyi szolgálathoz intézett ajánlás, az EU és Malajzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások tárgyában. Mindenki megtalálta az anyagai között a tervezetet. a megállapodásnak a kereskedelmi fejezetét tárgyalja ez a véleménytervezet. És tekintettel arra, hogy nagyon kevés időnk van, ezért csak angol nyelven hozzáférhető. Mint ahogyan tudják, a politikai és a harmadik pillér vonatkozásában is. Októberben 2010. októberében került a tárgyalóasztalra, nyomon követtük a megbeszéléseket a harmadik pillére, a kereskedelmi pillére vonatkozóan. és az AFET jelentéséhez valószínűleg hozzá tudunk járulni, főleg a kereskedelmi fejezetre vonatkozóan a saját véleményt elvezetünk el. Nicolò Rinaldi, a témafelelős, átadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Partnerség és együttműködési megállapodás Malajziával. Mendes de Vále kolléga készíti a jelentést. A megállapodásban egy sor természetesen fontos fejezet van, politikai párbeszéd, emberi jogok, Malajzia esetén a nemzeti jogrendszer és a maláj lakosság esetében probléma, aztán a halálbüntetés, ez nagyon érzékeny kérdés az Európai Parlament Európai Unió számára, ezért próbáljuk ösztönözni Malajziát, hogy erről mondjanak le ez az ország hogy járul hozzá a klímaváltozás elleni harchoz, energiahatékonysághoz, de de facto a valós Európai Unió-Malajzia kapcsolat lényegében nem a politikai kérdéseken alapul, amelyek persze önmagukban fontosak, hanem gazdaság és kereskedelmi jelentőségűek. Dél-Ázsiában egy fontos ország, mi vagyunk a harmadik partnere, Kína és Szingapurt követően Malajziának. Malajzia lakossága nem túl magas számú, ennek ellenére 22. helyen van az EU, illetve exportőrként az Európai Unió felé, vagyis Európai Uniós importált termékek szempontjából elég régen folyik a tárgyalás, a szabadkereskedelmi tárgyalás. Nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy az EU Ázián országok közötti szabadkereskedelmi tárgyalások csődöt mondtak, és ezt követően indult a tárgyalás konkrétan Malajziával. Az év végéig, 2013-ig valószínűleg aláírásra kerül a szabadkereskedelmi megállapodás, 2014-re fog a parlament ehhez hozzájárulni. Kereskedelmi kapcsolatunk Malajziával az adatok alapján. 2012. áprilisban volt az utolsó tárgyalási kör, tehát leállt egy kicsit a tárgyalási folyamat. Az volt a hetedik ülés, a hetedik tárgyalási kör az EU és Malajzia között. Akkor, de még egyszer mondanám, egy évvel ezelőttről van szó, többféle témát végig tárgyaltunk. Malajziával fölmerült egy sor kérdés, ami nyitva maradt, egészségügyi és állategészségügyi intézkedések, átláthatóság, befektetési fejezet. Történtek előrelépések, de jelentős kérdések még nyitva maradtak, illetve blokkolódtak. A tárgyalásokat hivatalosan a nemzeti választások utánra halasztottuk el. Először ez úgy volt, hogy júniusban lesz tavaly, aztán novemberre halasztották, most pedig úgy néz ki, hogy május elején lesznek a választások. Nagyon fontos belpolitikai időpontról van szó, és mindaddig, amíg ez nem következik be, nem történnek meg a választások, addig nem igazán tudjuk előre látni, hogy mikor folytatódnak ezek a technikai jellegű tárgyalások szakbizottságunk szempontjából azt tudom mondani, hogy sajnos nagyon lassan halad előre a téma, pontosan a belpolitikai akadályok miatt, és elsősorban a választások, malajziai választások időpontjának elhalasztása miatt. Nem fogom részletesen bemutatni, hogy mi a, milyen a jelenlegi helyzet. Egy a klasszikus probléma lista, ami a szabadkereskedelmi megállapodásoknál fölmerül, ez ezek a témák jelen vannak a maláziai tárgyalásoknál is. Beszél, pályázatok, szövetségi hatósággal kapcsolatos problémák, európai közbeszerzési pályázatokhoz való hozzáférés, Malajziának nincs szabadkereskedelmi megállapodása, de bizonyos engedményeket tett a közbeszerzések témájában, aztán a gyógyszerekhez való hozzáférés Indiával kapcsolatban erről már tárgyaltunk, és ez bizonyos formában visszatér a Malajzi esetében is. A földrajzi eredet megjelölés tekintetében van egy malajziai jogszabály, amely vallási okokból korlátozza az alkoholfogyasztást, ez bonyolítja a tárgyalásokat. Föltulajdon esetén a maláj lakosoknak elsőbséget biztosítanak, ez is akadályozza a kiegyensúlyozott megállapodás létrejöttét. Tény, hogy mi minél előbb szabadkereskedelmi megállapodást szeretnénk kötni Malajziával, ami olyan helyzetbe hozza az országot, mint Dél-Korea esetében. Ez geostratégiai fontossága is, fontosságúvá is fog válni hiszen egy sor szabály kerül majd bevezetésre, így olyan szabályok, amelyeket közösen állapítunk meg. Bizonyos szempontból most a partnerségi és együttműködési megállapodástól függetlenül, ami Menendez kolléga jelentésének a témája, a szabadkereskedelmi megállapodáson keresztül, legalábbis véleményem szerint, fognak tisztázódni a bilaterális kapcsolatok az Európai Unió és Malajzia között. Más szavakkal Kicsit féltékeny vagyok az Alfred szakbizottság munkájára, mert a kapcsolatok lényege még a külpolitikai témában is, a külkereskedelmi döntések tekintetében is elsősorban a szabadkereskedelmi témákra koncentrálódik, vagyis a mi szakbizottságunknak a témáját érinti. Köszönöm, Nikoló. David Martin. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen. Rövid leszek, de először is szeretnék egyetértésemről beszámolni, mert tényleg átfogó és ambiciózus megállapodásra kellene törekedünk Maláziával. Kicsit össze vagyok zavarodva, lehet, hogy ez attól is, hogy mit terjesztett elő a bizottság, mert nem tudom, hogy olyan PC, vagy a pc t vagy az, és az FTA-t külön tárgyaljuk, vagy tényleg két különböző megállapodási formáról van szó, más ez, mint amit Szingapurral kötöttünk. Mert ugye annak idején külön tárgyalások folytak a partnerség és az együttműködési megállapodásról és a szabadkereskedelmi tárgyalásról, megállapodásról. A legfontosabb kérésekkel kapcsolatban azért az emberi jogi kérdéseket mindenképpen szem előtt kell tartanunk, amikor Malajziával tárgyalunk, és az emberi jogi sztenderdek egyre inkább romlanak. A legutóbbi választások is a legesleg durvábban alakultak május elején, és a gazdaság és politikai fejlemények eh, ugyan jó irányba haladnak, de nagyon sok feszültséget eh, eredményeznek az emberi jogi kérdések. Ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, hát azt gondolom, hogy parlamentként ezt támogatnunk kellene, álljunk mögé. Meg kell mondanom, hogy kicsit meglep az, hogy eh, Szingapúr elfogadta a támogató eszközt, és Nikoló is felhívta a figyelmet arra, hogy például az orvosi, az orvosságokhoz való hozzáférést nem szabad akadályozni. Egy fontos dolog, ami nekem tényleg lényeges, az az utolsó pontban szerepel, amelyben ugye le is van írva, hogy miután forrásokban gazdag országról van szó, és nem szabad korlátozni a nyersanyagokhoz való hozzáférést. Sok ugye azért ott Malajziában a, az esőerdő és a természetes flora és fauna sem elhanyagolható, és ezt nem kiaknázni kéne, hanem megóvni. Lehet, hogy zsadónak is lesz ehhez hozzá szólni valója, de ne felejtsük el ugye, hogy az Európai Unió bizottsága, a külügyi szolgálat a rendeletet a fakitermelésről és a fából készült termékekre vonatkozóan mindenképpen fenn akarja tartani. Amennyiben most elindul ott a fakitermelés, akkor tönkre megy az egész ökoszisztéma Malajziában, és nem lenne jó, hogyha olyan helyzetbe kerülnénk, hogyha a malaj, malájok aztán azt mondják, hogy hát ti kértetek föl bennünket arra, hogy termeljük ki a fát. Tehát a természetes erőforrásaikat semmiképpen sem szabad túlzottan kiaknázniuk a malájoknak. Tehát itt a PCA és az FTA-ra vonatkozóan a malájokkal kötendő megállapodásokat illetően kérdezném, hogy ezek külön csapás irányon futnak, vagy gyakorlatilag egy kollektív megállapodásként tekintenek rájuk itt az Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen, igen, ezt tisztázni kell. Persze meghallgatjuk a bizottság reagálását is. Merci, monsieur le Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Az a benyomásom, hogy a frakciók között kicsit konfúzió van. David Martin látja el a mi feladatunkat. Az a benyomásom, hogy elvette a feljegyzéseimet, és ezért ő mondta el azt, amit én akartam volna mondani. Ugyanazokkal a témákkal fogok foglalkozni, mint ő. A jogi kerettel, és természetesen az erőforrások kérdésével, valamint az erdőkkel ez nagyon aggályos. És tudja elnök úr, hogy szeretek viccelni, ezért először szeretném pontosan megérteni barátunk és kollégánk szavait, a barátunknak a szavait, amikor azt mondja, hogy először a szabadkereskedelmi megállapodást kell megkötni Malajziával ahhoz, hogy tisztázzuk a kapcsolatunkat. Ezt pontosan szeretném megérteni, hogy ezzel mit akart mondani. Paul Murphy, GUE. Köszönöm, és köszönet Nikolónak a véleményért. Attól függ, persze lehet, hogy nem fogok egyetérteni vele. No. We, we should operate a clock then, for, for me and for your, your colleagues. A néppárti kollégákhoz is szólok. It was a witticism rather than a Freudian slip. Um, I, uh... Azt hiszem, hogy meg kell ragadni a véleményírás lehetőségét, illetve általában a jelentéskészítés lehetőségét, és uh, ne csak szolgáltatásokra, alapanyaghoz való hozzáférésre, stb. kéne koncentrálni, hanem az emberi jogok helyzetének a romlását is említeni kell, szociális és munkával kapcsolatos szabályok, és hogyha persze szabad kereskedelmi megállapodás is születik majd ott is, ezt majd hangsúlyozni kell, persze ez kérdőjeles a számomra. Egy sor komoly témát kell említeni, például a dolgozói jogokkal kapcsolatban, és a szerveződési jogokkal kapcsolatban az ILO konvenciót nem ratifikálták, és folyamatos valós problémá fönn a szakszervezetek nem tudnak szerveződni, nem tudnak valóban függetlenként dolgozni, független szervezeteként fölépni. Nagyon sok példa van erre. A külföldi dolgozók például nem szavazhatnak, de szavazóként beszámításra kerülnek. Úgyhogy szinte lehetetlenné válik az emberek számára, hogy független szakszervezeteket alkossanak, és a különleges gazdasági zónákban, ahol a minimumbér nem érvényes, és még nehezebb, még nagyobb az ellenállás a szakszervezeti szerveződésekkel szemben. Még két megjegyzésem lenne, a minimumbérre vonatkozik. Tavaly évvége felé kezdték meg a jogalkotást, hogy megállapítsák az új minimumbért, de itt is egy sor dolgozóra nem, fog, nem lesz ez érvényes és a bevándorló dolgozókra is oda kell figyelnünk Malajziában, hiszen borzasztó a helyzetük. A 30 eh, eset volt 2005 eh, és 2010 között, amikor különösen például kambodzsaiak és nők, fiatal nők jogait sértették, visszatartották az útlevelüket a munkaadók, és rendkívül nehéz körülmények között kell, hogy dolgozzanak. Ezeket kell felvetni, és köszönöm a hozzászólási időt. Thank you very much. Köszönöm szépen. A bizottság üdvözli a véleményt, és úgy gondolja, hogy a legfontosabb témákkal foglalkozik a vélemény. A hozzászólások esetében is azt tudom mondani, hogy Malajzia nagyon fontos az ázianon belüli partnereink közül, és valójában precedensként fog szolgálni a többi szabadkereskedelmi megállapodás tárgyaláshoz, például Szingapur. Úgyhogy a bizottság is nagyon várja, hogy lefolyhassanak ezek a szabadkereskedelmi tárgyalások. Nagyon fontosak ezek. Ahogy az előadó is mondta, a tárgyalások leálltak és húzódik most is az idő, most már egy éve, mert elhalasztották az általános választásokat. Kapcsolatban állunk a partnereinkkel, és reméljük, hogy május 5-ét követően bármelyik oldal is győz, reméljük, hogy folytatni tudjuk a tárgyalásokat. A jelenleg nyitott témák tekintetében, ahogy mondták, ugye elég sok nyitott téma van, hasonló témák, mint más ázsiai országok esetében, de Malajziára vonatkozóan vannak speciális feltételek, vallási dimenzió például. És a tárgyalások során ugye egyéb kihívásokkal is szembe kell, hogy nézzünk. Az, hogy pontosítani kell, hogy a tárgyalások párhuzamosan fognak-e haladni a partnerség és együttműködési, illetve a szabadkereskedelmi tárgy megállapodásról. Igen, többé-kevésbé szimultán módon haladnak a tárgyalások, bár ezek külön önálló eszközök. Az összes ázián országban ez a helyzet. Vannak olyan országok, ahol a partnerség és együttműködési megállapodást előbb megkezdtük, mint a szabadkereskedelmi megállapodás, aztán például úgy, mint Malajzi esetében is vannak olyan országok, ahol abszolút párhuzamosan haladnak a tárgyalások. Általános politikai célok tekintetében fontos, hogy mindkét megállapodás megszülessen ezekkel az országokkal, hiszen a politikai és a kereskedelmi dimenziókat is lekívánjuk fedni. Kereskedelmi oldalon pedig a partnerség és együttműködési megállapodást le kell zárni ahhoz, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megszülethessen, ez a kapcsolat a kettő között. Második téma a természeti erőforrások. Nagyon fontos számunkra egy erős, fenntartható fejlődési fejezet Malajziával. Azok a témák, amiket említettek, nagyon sok ilyen téma van, a pálmaolaj, a fa, a munkaerő, illetve a munkai körülmények, ezek mind szerepelnek a tárgyalási témáink között, és próbálunk előrelépni ezekben a témákban, és számunkra nagyon hasznos, hogyha a parlament is hangsúlyozza, hogy ezek a témák nagyon fontosak, hiszen ezek a legnagyobb kihívást jelentő témák. Köszönöm. Uh, Nikola Rinaldi, two. Nicola Rinaldi, két téma. Információim szerint a tárgyalások nem folynak, egyszerűen nem történik előrelépés. Mi ever? Második téma. Ha Malajzia semmilyen szándékot nem mutat arra, hogy a mi elvárásainkhoz közelítsen a munkai körülmények és a környezetvédelmi témákban, akkor valaha meg, fognak, meg fog-e születni a megállapodás. Következő téma, hogyha két jogi eszközről van szó, két megállapodásról van szó, ahol a politikai partnerségi pillér kapcsolódik a kereskedelmi megállapodáshoz, akkor miért készítünk most véleményt az AFET-nek egy olyan témáról, ami a mi témánk? Fraser. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Most nem a szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk, Európai Unió Malajzia közti FTA megállapodásról, hanem a partnerségi megállapodásról van szó. Elnök, Nikoló, ez a második kérdés volt. Ha ez így van, akkor miért kell kereskedelmi témákban véleményt adnunk egy olyan megállapodáshoz, aminek semmilyen kereskedelmi tartalma nem kéne, hogy legyen. I negoziati per quanto... A tárgyalások a leálltak, van némi kapcsolat technikai szinten, ahogy mondtam, a választások miatt ugye tavaly áprilisban volt az utolsó tárgyalási kör, egy évvel ezelőtt közben szinte semmi nem történt. Két hét múlva lesznek a választások Malajziában, és reméljük, hogy még a nyár előtt újra indulnak a tárgyalások. Az a téma, amit említett elnök úr, hogy egyértelműen fogalmazzak, azt akarom mondani, hogy idézőjelben Ugye könnyű partnerségi megállapodásról tárgyalni Malajziával, de nehéz szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalni, hiszen a valós nehézségek azok mindig kereskedelmi szinten jelennek meg, és amikor egy egyensúlyt mutató keretünk lesz, vagyis megszületik a megállapodás a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatokról, akkor fognak rendeződni a kapcsolataink Malajziával. Perché noi siamo stati consultati? És miért kért tőlünk véleményt az AFET? Ezt a kérdést nem nekem kell föltenni, elnök úr. Nem tudom. Meg kell, hogy mondjam, hogy Európai Unió és Malajzia közti kapcsolatnak a lényege a párhuzamos tárgyalások keretei között a szabadkereskedelemre koncentrálódik véleményem szerint, nem pedig a partnerség és együttműködési megállapodásban található. Az Áziának nem Malajzia az egyetlen olyan országa, ahol ez a helyzet, ahol egy bizonyos tárgyalás már folyik, és mellette folyik a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalás is. Vannak más ázsiai országok is, ahol a helyzet ugyanez. Még egyszer mondanám, valójában a világ ezen régióban az Európai Unió számára a szabadkereskedelmi, kiegyensúlyozó szabadkereskedelmi megállapodások sokkal fontosabbak, aztán persze majd mi döntjük el, hogy mit nevezünk kiegyensúlyozottnak. Tehát sokkal fontosabb a szabadkereskedelmi megállapodás, mint a partnerség és együttműködő megállapodás, amely elveket tartalmaz, de nem befolyásolja a szerződéses kapcsolatainkat. Mivel elsősorban gazdaság és pénzügyi kapcsolataink vannak ezekkel az országokkal. Janus Sádó, David Martin is említette a, az alapanyagoknak a problémáját. Malajzia az alapanyaghoz való hozzáférési politikájában Európát hátrányba hozza Kínával szemben. Vagyis két dolgot kell megoldani. Egyrészt méltányos feltételeket kell biztosítani a mi számunkra az alapanyaghoz való hozzáférés témáján. Természetesen úgy kell a szövegeket kidolgozni, hogy ne születhessen abból félreértés. De fönn kell tartani a környezetvédelmi előírások tiszteletben tartását is, hogy környezetkompatibilis megoldásokat lehessen találni, amennyire ez lehetséges. Rendben módosítok benyújtásnak a határideje május 3-a 12 óra. Item 15. 15-ös napi rendi pont. Bizottság első éves jelentése az Európai Parlament számára a tagállami exporthitel ügynökségek tevékenységéről. Mi készítjük a jelentést. Előadónk Janik Zsadó. Ő a szakértője a témának, és már is megadom neki a szót, hogy mutassa be a jelentés tervezetet, és elindítsa a vitát. Köszönöm, elnök úr! Már lefolytatunk eszmecserét erről a jelentésről, Hogy a kontextusra emlékeztessek, Európai Parlamentként mi átláthatóságot kívántunk elérni az exportitel ügynökségek tekintetében, tagállami ügynökségekről van szó. Ezek az exportitel ügynökségek a tevékenységük során meg kell, hogy feleljenek a szerződéses céloknak és az Európai Unió céljainak. A beszámolások tekintetében, a környezetvédelmi témák tekintetében, és általában a külpolitikai céljaink, emberi jogi és egyéb kérdések tekintetében elkészült egy első, vagy beérkezett egy első jelentés. Tudják, hogy ebben, tehát ez bizonyos meglepetés keltett, mert átadták a jelentést, de aztán kiderült, hogy ez nem hivatalos jelentés, közzélettéve, de aztán az adatokat nehéz volt megszerezni, úgyhogy sok kérdőjel merült fel, és nem egyértelmű, hogy mi a statutuma ennek a jelentésnek. Ma délelőtt a koordinátori ülésen elhangzott, és akkor most közé teszem a döntést. Meg kell hosszabbítani a felhatalmazáson alapuló aktusnak a mandátum időszakát, amit a bizottság adott, mert biztosítani kell azt, hogy a következő jelentés valóban közzétett jelentés, publikus jelentés kell, hogy legyen, felelje meg az Európai Parlament és más intézmények elvárásainak. A lényegre áttérve látni fogják a jelentésben, amit három héttel ezelőtt készítettem el, természetesen a jelentésben is említem azt, és amivel kapcsolatban az Európai Parlamenti döntésre van szükség, hogy az exporthitel ügynökségek tevékenysége ugye gyakorlatilag 250 milliárd eurós összegről van szó évente, hatalmas összegről van szó. Tehát az az elvárásunk, hogy a szerződés és az Európai Unió céljainak feleljen meg az exporthitel ügynökségek tevékenysége. Egy meghallgatást is szerveztünk, és megértettük, hogy a nem pénzügyi szempontok figyelembevétele nagyon nehéz, hiszen nagyon sok olyan intézmény van, amely környezetvédelmi, emberjogi kérdésekkel foglalkozik, fejlesztési kérdésekkel foglalkozni. Felismertük ezt a nehézséget, tudjuk, hogy az Európai Bizottság ezeket az elemeket be kívánja venni, ennek ellenére a jelentésben olyan javaslatokkal élek, ami lehetővé teszi, hogy a következő jövő évi jelentés erősebb legyen, több információt ad számunkra az exportítelügynökségek tevékenységéről, és amiben bizonyítják, hogy az Európai Uniós célokat szolgálják az exportítelügynökségek tevékenysége. Várom a megjegyzéseket. Köszönöm szépen, megnyitom a vitát. Szocialista frakció. Köszönöm szépen, elnök úr. Zsadó kollégát ebben az esetben probléma nélkül támogatni tudom. Hiszen amikor az alapjogszabályt is kialakítottuk, az volt az elvünk, hogy átláthatóbbá akarjuk tenni ezt az egész rendszert. Semmi értelme nincsen annak, hogy egy ilyen ügyet titokban tartsunk, éppen, hiszen éppen az a célja az export hitel ügynökségeknek, hogy átláthatóvá tegyék ezt a rendszert, illetve hát úgy kell, hogy dolgozzanak, hogy a lakosok, az állampolgárok is megnézhessék, ki kapta az export hitel támogatást. Hiszen az általános vád az, hogy parciális részérdekeket támogatnak ezek a hitelek, éppen ezért a lehető legátláthatóbbá kell tenni ezt a rendszert, éppen ezért egy jó és átlátható jelentést szeretnénk mi is látni, és így ezen elvárásnak megfelelhetünk, és a delegált jogi aktus meghosszabbításával kapcsolatos fellebezésünkből eredő jogunknak is megfelelhetünk. Köszönöm, QNGL. <laughs> There's no polite response to that. Uh, first of all, I'll start off by saying that. Uh... Először is azt szeretném mondani, hogy az én frakcióm tagjai, tagjait nagyon bírálták a plenárison, hogy nem vettek részt a szakbizottság üléseken. Én viszont meg vagyok hökkenve, hogy a néppárt részéről egyetlen képviselő sincs itt. Na most megérkezett egy néppárti, éppen most megérkezett egy néppárti képviselő. Mi több, az ECR frakciónak sincsen itt tagja, nem nagy frakció ez, de négyen tagok, három közülük brit konzervatív párti. Éppen ezért azt gondolom, hogy az FD-nek irányuló kritikát vissza kellene venni a plenárison. Azért jöttem ide, és ezért tartom különösen aggályosnak, hogy Stasny úr kivételével nem vett részt senki a találkozón, nem, nem vesz részt a szakbizottsági ülésen, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Gyakran beszélünk önügyekről, amelyek nem fog, fontosak, ez azonban roppant fontos. Nem tudunk egy vitában más tenni, mint meghatározni, miben nem értünk egyet. Ö, azt hiszem, hogy Zsadó úr világosan elmondta, hogy az export hitelügynökségeket úgy kell átalakítani, hogy az európai külügyi szolgálat és az unió külső igényeinek feleljenek meg. Pontosan tudjuk, hogy ezek bürokratikus igények, és az egy valami átlát, az átláthatóság egy dolog, a bürokrácia pedig egy teljesen más dolog, és kevés, kártékonyabb dolgot tudok elképzelni. A tagállamok exportjának egészsége, jól léte szempontjából, mi több, kevés kártékonyabb dolgot tudok elképzelni a tagállami kereskedelem vagy a foglalkoztatás szintje tekintetében, mint az, hogy az export hitel ügynökségeket valamilyen bürokratikus kukacoskodásnak tegyék ki, illetve maguk kukacoskodjanak azért, hogy az Európai Külügyi Szolgálat céljét szolgálják. Nagyon gyorsan végigmegyek a jelentésem. Itt van. Arról van szó, hogy a közös kereskedelmi politikát az unió kül- külpolitikai céljainak szellemében kell alakítani. De pont erről beszélek, hát pont erről beszélek az égbe kiáltó. Aztán az elpont azt mondja. Az export hitel támogatás a nagy öm, környezeti kockázatok tá- kiegészítését szolgál. Hát ezek nem környezeti kockázatok, hanem egész egyszerűen kereskedelmi kockázatok. Az exporthitel ezt szolgálja tehát az magánágazatban jelentkező hiányokat segít ez áthidalni. Tovább megyek. A 240 milliárd eurós összegre még visszatérek. A rendelet négyes pontja pedig specifikus beszámolási kötelezettségekről beszél. Úgy hiszem, hogy el kell fogadni mindenkinek, hogy roppant destruktív a export hitelügynökségek működése tekintetében, hogy be kell számolniuk a bizottság számára. Csak azért, hogy a külügyi szolgálat létét igazolják. És az a kérdés, hogy a exporthitelek a kül, külpolitika céljait szolgálják-e vagy sem, ennek a megítélése roppant szubjektív. Utolsó észrevételemet teszem, elnök úr, és ez a legfontosabb. Amióta az a tisztesség élt, hogy ezen szakbizottságban ülhetek, és a legjobb tudásom szerint a választóim érdekeit szolgálom, azóta el kell fogadnom és meg kell értenem, hogy sok kollega úgy gondolkozik, ami szerint minden kereskedelmi megállapodáshoz hozzá kell bigyeszteni az emberi jogokról, vagy a cég szociális felelősségvállalásról a mellékleteket, a cikkeket. Ebben minnyáján hiszünk magától értetődő. De voltak éppen nem itt van a helye. Azonban a probléma az, hogy itt pedig 250 milliárd eurós összegről van szó, és ezt az összeget támog, támadja meg ez a jelentés. Az exportok az EU tagállamok ilyen összegű exportot bonyolítanak. Zsadúr, ön a jelentés szerzője. 10,3%-os a munkanélküliség Franciaországban. Nem tudom, hogy Nyugat-Franciaországban mekkora munkanélküliség, amit önképvisel, talán majd a válaszában választad erre is. De ki, arra sürgetem, arra kérem, és ö, azt követelem, hogy gondolja meg, hogyha beleszólunk az exporthitel ügynökségek munkájába, akkor voltaképpen csak azt fogjuk elérni, hogy veszélyeztetjük a lehető, a létrejöhető exportok szintjét, és növelni fogjuk a munkanélküliség szintjét. Ez pedig nagyon-nagyon kellemetlen időben éri az önországát, de egész Európát is. William Dartmouth. I think that, that... Úgy hiszem, mondja az elnök, hogy ha valamivel nem vádolhatnak meg engem, az az, hogy a kis frakciókat uh, diszkriminálnám. Nem, semmiképpen sem. A tisztességes bánásmódot nagyon nagyra tartom, de úgy látom, hogy Gaspári képviselő kérte a szót. Kedves elnök úr, néhány szót szeretnék mondani egyrészt Krista Ról nevében, aki nem tud itt lenni, és árnyék jelentéstevő, Németországban van dolga, és aztán személyes észrevételeimet is hozzátenném mindehez. Ami pedig a néppárt jelenlétét illeti, jelezhetem, hogy 20 néppárti képviselő van jelen, mi mindig egységesen szavazunk, tehát képzeljék el, hogy 20 néppárti képviselő ülött, még ha nincsenek is itt. Kedves Daniel, mondja az elnök, csak neked adtam meg a szót, nem az összes 20 embernek, hiszen aztán Paul Murphy nek adnám meg a szót, illetve meg előtte megadnám neki a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a levezető elnöki eleganciát. Először is azt szeretném kihangsúlyozni, amit Janik mondott, hogy valóban hihetetlen, hogy a transzparencia mellett érvelünk, eljutunk az éves bejár, beszámolóhoz, és az éves beszámoló nem készül el. Ez egész egyszerűen nevetségesé teszi a közvélemény ellenőrzésének ügyét, hogyha a közvélemény nem tud betekinteni az exporthitel ügynökség éves munkájába. Tehát ezt meg kell akadályozni, még egyszer előforduljon. Ez, ezt mondom, még egyszer viccet csinál ebből az elfből. Janik jelentésenök fő kijelentéseivel egyetértek. Nagyon jó véleménycseréket folytattunk, és világosá vált ebből, hogy nem elegendő információval rendelkezünk arról, hogy az export hitel ügynökségek munkájának milyen kihatása van a kereskedelemre, az emberi jogokra, a szociális jogokra, a környezetvédelemre. Márpedig ez az adófizetők pénze, tehát úgy gondolom, hogy túl kell lépnünk az OECD eh, irányelveken, különösen a 8-as és a 10-es pontra utalok a jelentésben, amely a 21-es cikk eh, tekintetében új megközelítést kér, úgy gondolom, hogy fontos, hogy a parlament egy világos, nyomatékos, erős véleményt fogalmazzon meg ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy létrejön a konzultáció, bevonjuk a civil társadalmat, az érintetteket. Máskor is elmondjuk ezt, de most is nagyon fontosnak tartjuk. Köszönöm, most pedig Daniel Kaspar ilyen néppárt részéről. Elnök úr, röviden Isztott Rubult kollégám észrevételeit olvasnám fel, aki sajnos nem tud itt lenni, mert Németországban van dolga. Azt írja, kedves kollégák, Zsadó kollega saját kezdeményezésű jelentése egy sor újítást tartalmaz, amelyet ebben a formában nem tudunk tartalmazni. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy világosak-e, hogy valóban fontosak ezek a szempontok a kereskedelemben a OECD Common Approach um, prémium uh, szintjeit világosan meghatározzák, egy további megközelítés nehézé válik. A fenntarthatósági uh, ellenőrzés biztosított, uh, és a prémiumok kiszámításánál ezt is figyelembe veszik. Ennek szellemében a saját kezdeményezésű jelentés kapcsán módosítókat fogunk bejutni, benyújtani. Most csupán arra utalok, hogy bár ez egy saját kezdeményezésű jelentés, en, ennek az alkalmazása továbbra is nyomon kell követni. Meg vagyunk győződve róla, hogy sikerül majd közös utat találnunk, mint ahogy közös utat keresünk arra is, hogy a nem OECD államok is betartsák az OECD iránymutatásokat. Ennyit a kollégám véleményéről is engedje meg, elnök úr, hogy személyesen még valamit hozzátegyek. Zsadó kollega jelentés tervezetét elolvastam. És úgy gondolom, hogyha egy olyan világban élnék, ahogy mi európaiak ezt elképzeljük, akkor nagyon sok mindent támogatni tudnék ebből a jelentésből. De hát sajnos az egész világ nem úgy működik, mint ahogy a jó emberek Európában ezt elképzelik. Vannak sajnos nem jó emberek, meg hát más országok más szabályokkal. Mit is akarok mondani? Egy traumatikus versenyt látunk a világon. Azt látjuk, hogy az exporthitel ügynökségek az európai cégeket abban kell, hogy támogassák, hogy bizonyos piacokon gyökeret verjenek. És minnyájunknak az a célja, hogy az emberi jogokat, a környezetvédelmi normákat támogassuk, de úgy gondolom, hogy ha az Európai Unió túl nagy, komoly elvárásokat fogalmaz meg az export hitelügynökségekkel szemben, amelyek nem veszik figyelembe a célkitűzését ennek az ügynökségnek, és nem veszik figyelembe, hogy a többiek mit tesznek, a többi kereskedelmi szereplő mit tesz, ezzel a export hitelügynökségeinket lehetetlenítjük el, és a cégeket kiszorítjuk a piacról. Tehát voltak éppen ebben az esetben az európai cégek nem kapnak közbeszerzési megbízásokat, vagy beszerzési megbízásokat. Például a kínai exporthitelügynökségek nem, ügynökség nem veszi figyelembe az OECD iránymutatásait, nem törődnek az emberi jogokkal, a szociális normákkal, a környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal, és állandóan beelőznek. Ez a probléma. Tehát az alapmeggyőződéssel egyetértek, hogy többet kell tenni a demokrácia és az emberi jogok területén, de hogyha ezt úgy tesszük, hogy ezzel ellehetetlenítjük a cégeinket ezeken a piacon, mondván, hogy a kormányok és a cégek nem veszik fel velünk a kapcsolatot ezekben a harmadik államokban, mondván, hogy olyan cégekkel dolgoznak, ahol nem, nem ilyen magasak a szociális normák, akkor ezzel tulajdonképpen rossz szolgálatot tettünk magunknak. Azt mondhatjuk bár, hogy mi vagyunk a jók a világban, de ezzel a saját munkavállalóink helyzetét lehetetlenítjük el, és ilyen módon nekik teszünk rossz szolgálatot. Éppen ezért arányosságra kérem a kollégákat, legyünk realisták. Az export hitel ügynökségek tevékenységét ne veszélyeztessük, és javítsuk azt inkább, de ne lőjünk túl a célon, mert ezzel nem csak, hogy nem érünk el semmit, hanem éppen ellentétes cél, célt élünk, érünk el, amit akarunk, hiszen még egyszer mondom, nem minden versenytársunk olyan tisztességes, mint mi vagyunk a világon. Any other request from... Kérje még más a szót? This is not so. Let's listen to the commission. Akkor a bizottság ilyen szó. I have two, no, two names, Scholz or Jimeno, who is in charge. Kérdezem a bizottságot, ki, ki szólal fel? Krisztóf Kíner vagyok de tandemben vagy trióban dolgozunk. Úgy tűnik, hogy kommunikációs csatornáinkat javítani kell. Igen, köszönöm szépen, ezzel pedig mondja a bizottság, a legfontosabb észrevételt akartam csinálni. Általában azt mondjuk franciául, hogy a középútban van az igazság. A szélsőségeknek sosincs igazuk. Proceed. And so I just wanted... Éppen ezért csak azt akarom mondani, hogy sajnálkoztam, hogy a bizottság, az Európai Bizottság azon erőfeszítéseit, hogy az átláthatóságot megerősítse, azáltal, hogy a szakbizottságot jelentésével ellátja már előre, hogy ezt az átláthatóság ellen tett lépésként bírálják. Sajnálkozom e felett. Megmondom, hogy mi történt. A rendelet ugye azt irányozza elő, hogy a tagállamok betekintést adnak az ügynökségek éves tevékenységebe a nemzeti jogalkotói kereteiknek megfelelően. És egy-két tagállam nemzeti jelentésének publikációját csak a megfelelő eljárás keretén belül engedélyezi. Ezért tartott egy ideig, amíg definitív és publikálható verzióval tudtuk ellátni az önök szakbizottságát. Reméljük ez a kérdés most megoldódik, de hallottuk az önök üzenetét, legközelebb ez már nem lesz probléma. Ami pedig a többi kérdést illeti. Egyrészt köszönjük a meghívást, örülünk, hogy itt lehetünk, és hogy elkezdhetjük ezen saját kezdeményezésű jelentés vitáját, Értem, hogy a parlamenti képviselőknek még van idejük a módosító indítványok benyújtására, és mi pedig örömmel tekintünk annak elébe, hogy hozzájárhatunk ehhez az eszmecseréhez. Köszönöm szépen. Janik Zsadó, the reaction to your... Janik Zsadó, többféle reakciót kapott a véleményhez. Köszönöm, elnök úr csak a lényegre akarok válaszolni, mert egyébként az egész délután eltelik ezzel a témával. A jelentésben rejlő kihívás az nem az, hogy új standardokat akarunk felállítani, környezetvédelem, emberjogi, fejlesztési, álmodóság témában, vagy bármi más témában. A kihívás abban áll, hogy a egyik vonzó külgazdasági eszközünk tekintetében több európai harmonizációt és több átláthatóságot akarunk el, elérni. Ennyi. Az eredeti jelentés és a mai jelentés esetében sem akartuk kétségbe vonni az export ügynökségeket, hitel ügynökségeket. És még egyszer mondanám, a kihívás nem abban áll, hogy meg kéne, hogy határozzuk, milyen emberi jogi vagy közeletvédelmi standardokat kell felállítani. Nem ez a téma. A téma az, hogy nagyobb átláthatóságot akarunk biztosítani egy fontos tevékenység esetén, ami a mi nemzetközi gazdasági vonzerőnk egyik fontos eleme. Második megjegyzésem. Hosszasan lehet vitatkozni a munkanélküliség, munkanélküliség okáról, mit lehet tenni azért, hogy csökkentsük a munkanélküliséget. Csodálkozom, hogy a britek folyamatosan kéri, konkrétan a frakcióban akár itt vannak, akár nem, folyamatosan kérik, hogy minden egyes európai euró, gyönyörűen föl legyen öltöztetve. Minden tudjunk az összes európai erről. és ugyanakkor az átláthatóság a brit gazdasági tevékenységre ne legyen érvényes. Vagy demokratikus átláthatóságot kívánó megközelítést alkalmazunk Európa számára, de azt nem lehet mondani, hogy Európa számára ezt elvárjuk, de a brit tevékenységek szempontjából pedig nem. Hát ez egy kettős standard a demokrácia és átláthatóság szempontjából a britek részéről, és ezen csodálkozom. Második megjegyzésem. 250 milliárd euróról van szó, átláthatóságot kívánunk elérni. Teljesen jogos az európai polgárok részéről, hogy tudni akarják, hogy milyen gazdasági döntések állnak a 250 milliárdos összeg mögött és uh, skandalum, amikor uh, az államok, amelyek teljesen el vannak uh, adósodva, nehéz a pénzügyi helyzetük, és uh, ilyen összegről nem tudnak beszámolni, hogy pontosan a, mit, szolgál, mit szolgál ez a pénz, munkanélküliség ellen felhasználják -e ezt a pénzt, és milyen mértékben szolgálják a közös célokat. Számomra a helyzet egyértelmű, több átláthatóságot akarunk, azt akarjuk, hogy a tagállamok és a tagállami exportítel ügynökségek részletesebben számoljanak be arról, hogy mit csinálnak, mennyiben szolgálják a célokat, és még egyszer mondom, hogy az európai szociális demokratikus vagy környezetvédelmi modellek esetén nem akarunk engedni az értékeinkből, az elveinkből, mert olyan versenyképes gazdaságunk sose lesz, mint Kínának, hogyha a mi saját céljainkat fönn akarjuk tartani, illetve a bérszintünket. Köszönöm. Módosító indítványok benyújtásának a határideje május 6-a délután 6 óra. a tervhez képest ez változás, mert az első határidő az délre volt kitűzve, de ezt most változott, és délután 6 óra a határidő. 16-os napi rendi pont. Economic Partnership Átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás Közép-Afrikával. Ez lesz a téma egy átmeneti gazdasági partnerségi megállapodásról van szó, ami az AKC országokkal kötött EPÁK körébe tartozó megállapodás. És David Mártének megadom a szót, aki az előadó a témában. Egyébként itt az INTA, akik mi vagyunk, úgyhogy javítja magát az elnök. Félreolvastam a saját jegyzeteimet, mondja az elnök. Mi vagyunk az illetékes bizottság, és David Martin az előadó, akinek meg is adom a szót. Na, az első dolog, amit tudnunk kell, hogy egy picit félrevezető talán a, az elnevezés, mert itt tényleg egy átmeneti megállapodásról van szó Kamerunnal, de a többi közép-afrikai országot nem érinti még ez a megállapodás. Korábban is volt már szó erről, de a kollégákat emlékeztetném, hogy szinte már tíz éve zajlik ez a folyamat, 2003 után kezdődtek el a tárgyalások, és 2007-ben kezdeményeztünk egy megállapodás 2009-ben Cameron alá írta, és aztán eh, a parlament gyakorlatilag eh, meg is küldte eh, jóváhagyása, de nem is kaptuk meg, nem érkezett vissza a tanástól az aláírt dokumentum egészen 2012-ig. Úgyhogy a következő pár hónapban gyakorlatilag eljutunk oda, hogy tíz éve fut ez a történet, és hát ismerve az, hogy hogy örülnek itt Isten malmai, még ez is nagyon lassan zajló folyamat. A piaci hozzáférési rendeletet 2014-ben fogjuk majd csak a penális elé terjeszteni, mert ezzel a rendelettel a kameruniak, ha nem járulunk hozzá, az átmeneti megállapodáshoz, akkor óriási vám tételekre kell, hogy számoljanak, ami nyilván nem jó hír a kameruniak számára. Vannak aggájaink is ezzel a megállapodással kapcsolatban, de ezek Kamerunnal is összefüggésbe hozhatóak. Mert ugyan az országnak nagyon ambiciózus tervei vannak, hogy fejlődő ország, gyorsan fejlődő ország legyen, de nagyon nagy a szegénység, gyakorlatilag 40%-a a lakosságnak mély szegénységben él. Aztán van egy ö, jogszabály, ami diszkriminálja a homoszexuálisokat Kamerunban, ami ugyancsak aggályokkal tölt el bennünket, és maga a kormányzás is sok kérdést vet föl Kamerunban. A bizottságot mindenképpen emlékeztetnünk kell a jó kormányzásra vonatkozó fejezetére a katonai megállapodásnak. És elmondom mindjárt a saját legnagyobb aggályomat ezzel az ipával kapcsolatban. Ahogyan már mondtam, hogy csak Kamerunnal kerülne ez most megkötésre, csak Kamerunt érinti, nem pedig a többi közép-afrikai országot. És persze Közép-Afrikában azért sok minden elmondható az integrációra vonatkozóan, és nyilván ösztönöztük is a közép-afrikai országokkal való kereskedelmet, és gyakorlatilag a regionális integrációt aláása az, hogyha csak Kamerunnal kötjük meg ezt a megállapodást hiszen ne felejtsük el a különböző kvótákat, a különböző vámokat, amikor az európai piachoz kívánnak hozzáférni. Úgyhogy én bízom abban, hogy mindezekre a kérdésekre, nyitott kérdésekre majd megoldást fogunk találni. Akkor most megnyitom a vitát, és Tasznyi képviselők abszolút elsőként a néppártól. Köszönöm. A néppárt részéről mi üdvözöljük azt, hogy Kamerun lesz az első a sorban a megállapodást illetően. Én 2002-re emlékszem, úgyhogy igazából már tíz évnél hosszabb ideje tart ez a folyamat. És persze mindenféle előnyt is lehetne kovácsolni ebből, de hát tudjuk, hogy ezek az előnyök sokszor elakadnak bilaterális partnerek között is, de itt aztán multilaterális kontextusban mozgunk. Úgyhogy a cél nyilván az, hogy Kamerun mellett a teljes régiót hat másik országgal is integráljuk ebbe a megállapodásba, nagyon fontos országokról lévén szó. És persze nagy tiszteletben tartom Davidet, és meg is bízom abban, amit mond, amit megfogalmazott a legutóbbi plenárison is, de tényleg kellenek ösztönzők, kon- konszenzusra kell jutnunk, úgyhogy én nagyon szeretném, hogy előrébb jussunk, és hát ne csak itt mazsolázzunk, mert itt most gyakorlatilag az első mazsolát kiszedtük a, a zacskóból, sokszor nagyon nehéz az elsőt kibogarászni, és hogy remélem, hogy innentől már kicsit könnyebb lesz a megállapodás. Rinaldi képviselő. Thank you, President. Uh, uh, we... Köszönöm szépen. Mi is üdvözöljük ezt a megállapodást, és természetesen elismerjük a sok munkát, amit David Martin elvégzett. Egyetértünk azzal, amit megfogalmazott, hiszen ne felejtsük el, hogy nagyon különleges ország Kamerun. Nagyon sok ott az ellentmondás, egy olyan ország, amely azért nem függ annyira a külső segélyektől és a külső támogatástól egy olyan ország, amely sok tekintetben független, hiszen sok természetes erőforrása van, a modernizáció és a demokratizálódás útja során voltak pozitívumok, negatívumok, aztán tudjuk, hogy hát azért ők sem úszták meg a, a, az önkényes rendszer, önkényuralmi rendszereket, ha úgy tetszik, és valóban nagyon sok ágazatban a társadalom szerkezetében ott van a szegénység, és a két nagy afrikai óriás ország között helyezkedik el Kamerun, ami már önmagában az elhelyezkedés szempontjából is nagy kihívás. Úgyhogy ennek a megállapodásnak az aláírása azt is hozza magával, hogy a partnerségi megállap megállapodás valóban abba az irányba viszi -e el az országot, legalábbis ezt akkor jobban monitorozni tudjuk, és a, a feladatokat is jobban ellenőrizni fogjuk tudni a gazdasági reformokra gondolok, demokratizálódásra és a társadalmi folyamatokra is gondolok itt. Franciska Keller következik a zöldektől. Köszönöm szépen! Én is olvastam, és köszönöm a jelentést. Nem voltam itt az elején, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy miért volt ez a nagy késlekedés. De ha megvizsgáljuk az eredményeket, akkor én is azonosítani tudom a problémákat. A regionális koherenciát már valaki fölvetette. Nem tudom, hogy hogy tervezzük, hogy ezt az általános elvet hogy tartjuk fönt, hogy tényleg a regionális integrációt kívánjuk előmozdítani, és hogyha most egyet emelünk ki a régióból egy országot, miközben minden más ország ugye azt mondta, hogy nem is akarnak részes feleivé válni ennek a megállapodásnak, akkor ez már önmagában egy nagy probléma. Nem csak Kamerun számára, de a saját általánosan érvényes elveinkkel kapcsolatosan is gondokat okoz. Aztán ugye a vámokat is említették itt már, ezek sem fogják segíteni a regionális integrációt, hogyha ezeket gördítjük az ország elébe akadályként. Tehát meg kell nézni, hogy az regionális integráció szempontjából mindezek az intézkedések milyen következményekkel fognak járni. Valószínűleg itt a legtöbben azt fogják mondani, hogy folytassuk ezt a folyamatot, de a monitorozást, az egész folyamatnak a felügyeletét nem szabad feladni, az, hogy milyen hatással lesz ez az országra, aztán a regionális integrációra, a nyersanyagokra és mindenre. Ezeket, is, ezeket a kérdéseket is körül kell járnunk. Múlt héten Strasbourgban döntöttünk arról, és a bizottság és a parlament részéről is, hogyha lenne úgymond egy ilyen reflexiós folyamat az épákra a partnerségi megállapodásokra vonatkozóan. Tehát miért jó ez az országoknak, hogyan lehet idáig eljutni, milyen előnyök származnak ebből. Mert hát nem nagyon jutunk előre, főleg nem gyorsan megállapodásokkal. Nagyon sok más észrevételem is lenne, mert nekem úgy tűnik, hogy Kamerun számára nem igazán előnyös ez a megállapodás, van egy csomó védelmi intézkedés, védintézkedés, aztán ugye a 80%-os vám tételcsökkentést is előirányozna, ami mind azért a kereskedelmi fejezetbe tartozó kérdés. De elsősorban azt kérném, hogy a regionális integrációra mindezek a milyen hatással lesznek majd. Helmut sorc kapszott a gue Köszönöm, elnök úr. Hát azt gondolom, hogy a mai eszmecserével erről a jelentéstervezetről is az látszik a legjobban, hogy milyen veszélyes vizekre vezünk a múlt heti Strasburgi szavazással a piaci hozzáférés és a partnerségi megállapodások témájában. Ugye gyakorlatilag egyfajta van manővereztük bele magunkat, és, és most persze akkor azon kell elgondolkodni, hogy az egyes országokkal kötendő megállapodásoknál milyen új témákat kell tisztáznunk. David Martinnak köszönöm ezt a bevezetőt is elmondta, hogy egy olyan megállapodás, amit úgy hívunk, hogy Közép-Afrikával kötött megállapodás, miközben egy országból kötjük meg, hát gyakorlatilag az eredeti megközelítésünket, ami az EU-s kereskedelmi elveink középpontjában áll, azaz, hogy a regionális integrációt segítjük, ezt megint sútba vághatjuk, mert felrúgtuk. És ez is mutatja megint azt, hogy mennyire problematikus ez a téma, úgyhogy mindenki úgy látja talán, hogy ezt nem kéne ebben a formában támogatni, és aztán a végeredmény mégis az lesz, hogy hát támogassuk. Meg vagyok győződve róla, hogy nagyon sokan meg sem nézték meg ezt a még a megállapodást, hogy mi szerepel benne a véd intézkedéseket illetően, milyen gazdasági vetülete van ennek, úgyhogy sok minden lóg még itt a levegőben. És még egy aspektus. Ugye 2009-ben kerültek megtárgyalásra, illetve lezárásra ezek a kérdések, tehát négy éve, és ezt nem lehet összevetni, nem, lehet, nem feltétlenül fog ez egyezni a mostani tárgyalások állásával, amelyeket más országokkal folytatunk. De hogyha regionális fejlesztést és harmonizációt szeretnénk, az országok belső gazdaságának, a regionális gazdaságát és az adott országoknak a gazdasági teljesítményét globálisan is szeretnénk előmozdítani, akkor igenis összevethetővé kell tenni ezeket a tárgyalási eredményeket. Ha nem aktualizáljuk ugyanis az akkori, tehát négy évvel ezelőtti eredményeket, akkor ez igenis hátrányos lesz Kamarun számára. Úgyhogy én kérném azt, hogy a kamarun nagykövettel, illetve a többi érintett ország tehát a közép-afrikai gazdasági partnerséghez tartozó országok nagyköveteivel is hozzon tető alá egy találkozót, akár egyéb érintettek meghívásával is. Ez azért lenne fontos, hogy egyfajta ilyen monitoring csoport, tehát a témafelelősök és az előadók feltessék majd a kérdéseiket, mielőtt megadjuk utána az igent vagy a nemet arra, hogy akkor támogatjuk ezt a megállapodást vagy sem. Helmut Scholz. Szeretném emlékeztetni, hogy a, az EPÁK vonatkozásában 700 M képviselő fogadta el a piaci hozzáférésre vonatkozó rendeletet. Bizottság következik. Remkovál. Köszönöm, elnök úr köszönet a képviselőknek. Nem tudok túl sokat ehhez hozzátenni. Az előadó jelentés tervezetében szereplő ajánlásokkal egyetértek, és az aggályokkal is egyetértek. Ezeket nagyon komolyan vesszük több képviselő ezeket megerősítette, és én is csak annyit tudok elmondani, hogy a politikai párbeszédnek ezek témái a Cameronnal folytatott tárgyalások során ezekkel a témákkal kívánunk foglalkozni. Természetesen azért ez nem jelenti azt, hogy a parlamenti elfogadás az késedelemhez kell, hogy vezessen. Három dolgot szeretnék említeni. A követek, ahogy utoljára mondták, Cameronnak szüksége van erre a megállapodásra, nem jövőre, hanem most. És ahogy a jelentésben is szerepel, fontos jelzés lesz ennek a megállapodásnak az elfogadása, nem csak Cameron, hanem az egész régió számára és az EU üzleti világa számára is fontos lesz. Azt is el kell, hogy mondjam, ennek a megállapodásnak rugalmasnak kell lennie. A partnerség megerősítése során ezt nem lehet pontosítani, hanem egy jövőbeni dátumot kell majd meghatározni a módosításra, amikor már egyeteműbb lesz a helyzet, úgyhogy örömmel fogadjuk, hogyha az Európai Parlament támogatja a megállapodás aláírását. Back to the... Előadó David Martin. Köszönöm elnök úr, rövid leszek elfogadom a bizottság hozzászólását. Ez egy köztes megállapodás, és az ambíció az kell, hogy legyen persze, hogy telj, az összes közép-afrikai országgal teljes partnerségi megállapodást írjunk alá. Persze ez <clears throat> számunkra csalódást okoz, hogy a többi ország nem írja alá az átmeneti megállapodást. Itt egyoldalú liberalizáció szerepel, és a majd az IPA-ban szereplő általános témák ugye nem szerepelnek itt, ez egy köztes IPA, úgyhogy nekünk nyomást kell gyakorolnunk arra, hogy a partnerségi megállapodások eredeti céljait tudjuk szolgálni, nem csak a fejlesztésre vonatkozik, ez hanem általános fejlesztési célokra vonatkozik. Köszönöm a megjegyzéseket, rugalmasságra van szükség a végrehajtás során. Amikor a Cameroni követ múlt hónapban eljött a szakbizottság elő, egyértelműen mondta, hogy ambiciózus a cél, a bizottság részéről azért elvárjuk, hogy vegye figyelembe Cameron igényeit, például a tarifális akadályok elmozdítása tekintetében. Helmut Schulz a tekintetben, hogy a többi országgal, közép-afrikai országgal hogyan folyanak a tárgyalások. Én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak célja, de nem lesz annyira egyszerű. Nagyon persze szívesen megszerveznénk, hogy megjelenjenek itt előttünk. Végül, bár vannak aggájaim a kameroni helyzettel kapcsolatban, vannak aggájaim a tekintetben, hogy ez a köztes megállapodás csak egy országra vonatkozik, de ahogy a bizottság is mondta, Kamerunnak erre szüksége van, és majd a kameruni parlament és az ország politikusai kell, hogy döntést hozzanak, de nekünk meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy szavazzanak, döntsenek, és ha akarják, utasítsák el a megalapodás lehetőségét. Módosítók benyújtásának határideje április 26 dél, ez egy egyetértéses eljárás, úgyhogy ez vagy egy igen vagy nemes szavazást fog jelenteni a jelentésről majd vitát lehet folytatni persze, és módosítókat lehet hozzá benyújtani. Helmut Schulz javaslatát tekintve majd végig gondolom és tájékoztatást adok. Item 17. 17 napirendi pont. VTO csatlakozás jelenlegi állása. Itt hallgatni fogunk, hiszen a bizottság felé tekintünk. A bizottság feladata. Carlos Jimeno? Carlos Jimeno a képviselője a bizottságnak. Öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Amikor utoljára itt voltam az INTA szakbizottságban, hogy beszámolja, két új tag van a WTO-ban, Tajikisztán, végül bizonyos bizonytalanságát követően csatlakozott. Elnök, figyelmet kérek, a bizottságra kell, hogy figyeljünk. Tiszteltet érdemel, akár a bizottság szól föl, akár más. És a Laoszi köztársaság a következő új tag. 2014 első időszakára vonatkozóan némi előrelépés látunk, de ez lassú lesz. Reméljük, hogy Kazasztán, valamint Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Jemen is csatlakozni fog. Plusz két ország jelezte a WTO főigazgatóság számára Afganisztán és Etiópiai számukra preferenciát élvez ez, de a csatlakozás ezen két ország esetében sok kihívást jelent, mert nem nagyon haladtak előre a feltételek teljesítésében. Szerbia tekintetében már a végső fázisban vagyunk, de ez lelassult a folyamat. A GMO-kkal kapcsolatos jogi előírásoknak teljesen meg kell felelnie a WTO előírásokkal, és az Európai Uniós akik átvételével próbálják megoldani a kérdést. Nehezen tudnak előrelépni. A WTO és elsősorban az USA-val szemben. A két oldalú piaci hozzáférési tárgyalásokat India és Brazília, illetve Egyesült Államok kell, hogy tisztázzák, valamint Ukrajna esetében nehézségek vannak, a függő kérdéseket szabadkereskedelmi megállapodások segítségével kívánják megoldani. Bosznia, Hercegovina, március, március 27-én a munkacsoport ülésezett Gv-ben az a megállapodás, hogy még idén megtörténhet a csatlakozás. A munkacsoport a jelentését majdnem teljesen lezárta. Néhány nyitott kérdés van. Bosznia-Hercegovina és az Egyesült Államok közti kapcsolatra vonatkoznak a nyitott kérdések, de ezeket ö, hamarosan meg fogják oldani. Két oldalú tárgyalásokat kell lezárni még USA, Brazília, Ecuador és Panama esetén. Ukrajnával kapcsolatos egy, egyébként a nagyobb, ne, jelentősebb nehézségek a teljes WTO-nak megfelelő szabadkereskedelmi feltételek teljesítésével kapcsolatosak ezek a problémák. A kevésbé fejlett országokra áttérve Jemen, hasonló, tehát itt eléggé lelassult a csatlakozás, de úgy tűnik, hogy a függő témákat sikerült megoldaniuk, és néhány héten belül üdvözölni tudjuk Jement a szervezetben. Afganisztán. A szándék fennáll, hogy előrelépés történjen, de ahogy korábban mondtam, az utó, a múlt évben is már felgyorsult ez a folyamat, de még nagyon sok nyitott feladat 2013-ra. A WTO főigazgatósága azt várja, hogy megtörténjen a csatlakozás, de azért ez jelentős kihívást fog még jelenteni. Kazasztán esetén márciusban volt egy sor találkozó, előrelépés történt, a megoldandó kérdéseket meghatároztuk, és le fog ez zárulni, nem tudjuk, hogy júniusban vagy októberben. A legfontosabb nyitott kérdés a piaci hozzáférési tárgyalások lezárása, illetve Kazasztán által teendő engedmények és a vámtarifás kérdéseket kell még lezárni. Az eredeti igényeink, Európai Uniós igényeink alapján egy dokumentumot készítettünk. A tagállamok pénteken kaptak egy szöveget, amiről vitát kell folytatniuk. Úgy gondolom, hogy önök is megkapták tájékoztatásként a partnerünk számára néhány héten belül be kell nyújtanunk a tárgyalási alapot képező dokumentumot, ez elsősorban technikai jellegű témákat fog tartalmazni. Belarus is a pénteki ülés témáját képezte, a VT-ban jelentős a a tekintetben, hogy a csatlakozási folyamat most már 8 éve ugye blokkolva volt, és Oroszország, Ukrajna, India, Kína nyomást gyakorol arra, hogy fölgyorsuljon a csatlakozási eljárás a legtöbb országnak nincs ellenvetése. Itt a fő kérdések technikai jellegűek. Belarusnak még egy sor dokumentumot frissítenie kell informális egyeztetéseket kell még lefolytatni. Május 16-án erre sor fog kerülni, és ahogy mondtam, most pénteken fogjuk ezt egyeztetni a tagállamokkal még egy ország, ahol előrelépés történt, Algéria, amit Belarus esetében kérünk, azt kérjük ennek az országnak az esetében is, frissíteni kell a dokumentumokat, a cselekvési terveiket, és ezt követően a munkacsoport április 5-én összeült, de azt állapította meg a munkacsoport, hogy Algériának még elég sok témát tisztítania, tisztáznia kell azelőtt, hogy VTO taggá válhasson. Két oldali piaci hozzáférési tárgyalások tekintetében a bizottság bilaterális genfi ülésre kifejezte a szándékát, de erre nem került sor, úgyhogy most várjuk az algériai oldalról a javaslatot, és a fő aggájainkat fogjuk összegezni, energia és egyéb témákban a szolgáltatási szektor liberalizációja. Az év elején a Seychell részéről történt még előrelépés. Március végén Genfben tárgyalások folytak, és még mindig a szolgáltatási témákról tárgyalunk, hiszen a termékek kérdését az IPA rendezi. A környezetvédelmi, pénzügyi és szállítási szolgáltatások témája el még nyitva vállalásokat kívánnak tenni, szándékukban áll ezeken a területeken, de épp a keretei között kívánjuk ezt rendezni majd két oldalúan. tisztázni kell, hogy a fönnálló nyitott kérdéseket hogyan fogjuk majd tudni rendezni. Ennyit szerettem volna mondani, ennyi történt az elmúlt hónapokban. Természetesen, hogyha a tisztelt képviselőknek bármilyen kérdése van a bizottsághoz, akkor eh, szívesen reagálunk ezekre. Köszönöm. Köszönöm a beszámolott kérdés. David Martin, szocialista frakció. Engedje meg, elnök úr, egy naív kérdésem lenne. Hallgattam ezt az ország listát, akik kérik a csatlakozást. Belarus, Afganisztán, miért is akar csatlakozni a WTO-hoz? A WTO szabályokat kell, hogy alkalmazzák, meg kell, hogy feleljenek a WTO standardoknak, ahhoz, hogy tagáváljanak. váljanak a kereskedelmi tárgyalásokat fogja ez befolyásolni. Egy sok kötelezettséget kell, hogy tegyenek. Mi az előnye ezeknek az országoknak a WTO tagságból? Mert ugye más helyzetben vannak, mint a fejlettebb országok. Milyen valós, vagy milyen elvárt elény, előnyt várnak ők? Milyen előnyre számítanak a WTO-s csatlakozástól? Például a kedvezményes elbánás kérdés. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném felvetni Belarus kérdését. Tegnap részt vettem a panelben, egy meghallgatás is volt Belarus témájáról és a belaruszi helyzetről. Nagyon sok vezetőjük európai fekete listások. Tudom, hogy ez egy hosszú folyamat, és mm, sok év áll még előttünk, és Lukasenko addigra nem lesz sehol, de azért szeretném én is tisztázni. Amennyire tudom, a nem többségi kérdés ez, hanem egyhangú döntésre van szükség a WTO-ban a csatlakozáshoz. És Belarusnak, ezt most kimondom, szinte nulla az esélye arra, hogy az WTO befogadja. Mi az a horizont Belarus számára, és mi az a remény, ami miért csatlakozni kívánnak a WTO-hoz? Any further question? Kérdés. Nekem is lenne egy kérdésem. Ukrajna miért annyira agresszív a csatlakozó országok esetén? Öné a szó. German. Well, I... Köszönöm, elnök úr. Úgy hiszem, hogy a kérdéseket talán direkt az országokhoz kellett, kellene idézni, miért akarnak belépni a WTO-ba, vagy Ukrajna miért ilyen agresszív azokkal szemben, akik be akarnak lépni a WTO-ban. Egy-két ötletet persze mondhatok a bizottság részéről, hogy hogyan látjuk mi ezt. Teljesen világos, hogy 159 ország tagja a WTO-nak, és az ilyen multilaterális rendszereknek nagyon sok előnye van, jó egyszerűen a klub tagjának lenni. Mindkét esetben persze reformokat kell végrehajtani az országokon belül, és persze jó, hogy én külső nyomással rendelkezni, hivatkozni a nagy nemzetközi szervezetre, hogy ezért kell végrehajtani a reformokat. Persze, hogyha valaki eléri a piacgazdasági státust, akkor harmadik államok nem vethetnek ki vele szemben annyi kereskedelmet akadályozó intézkedést. Ami pedig Ukrajnát illeti, Megkérdeztem a főtárgyalót, és ő azt mondta, hogy hát voltak éppen csak a saját iparágom érdekét képviselem. Nehéz volna elképzelni, minden ágazatban van érdekük, de hát ezt mondták. Olyan nagy erőfeszítéseket tettek, eh, és olyan ambiciózusak voltak a vto hoz való csatlakozás során, hogy most meg azt, hiszi, azt gondolják, hogy mindenkinek ennyi kvázi vért kellene izzadni. Nehéz az ukránokkal együtt, ukránokkal együttműködni, és olyan országok, mint Jemen, is néha problematikusak. Ami pedig a fehér orosz vagy belorusz VTU tagság jövőjét illeti, nehéz erre választ adni. míg a csatlakozás folyamata világosan technikai természetű, de teljesen világos, hogy ez a technikai folyamat egy politikai kontextusba ágyazódik. Belorusz pedig, vagy Fehér Oroszország, akkor ö, léphet be, hogyha mindenki egyetért ebben. Voltak éppen ez a bevett ökölszabály a WTO-ban. Tehát, hogyha nincs meg ez a konszenzus, Belarus hiába kopogtat az ajtó, nem léphet be. És hogy miért gyorsítják fel Belarus esetében a folyamatot? Hát azért, mert Belarus Kazaksztánnal és Oroszországgal vámuniót alkotott. Oroszország már vto tag, Kazaksztán is hamarosan VTO taggá válik, ahogy mondtam és ilyen módon a két vámonius tagnak óriási érdeke fűződik ahhoz, hogy a harmadik tagot is bevonják a vto ba azért, ők közös külpolitikát folytathassanak. Ez az Európai Unióra is igaz, képzeljék el, hogyha mondjuk Szerbia vagy Bosznia belépne az Európai Unióba azelőtt, hogy VTO taggá válna, hát ez picikét bonyolítaná a helyzetet, az ügyet. Köszönöm szépen valóban. Ezzel lezárom ezt a 17-es napi rendi pontot, és tovább lépünk a 18-as napi rendi pont taglalására. Egyébként a mai délutánnak ez az utolsó napi rendi pontja, a termékek piaci felügyelete. Nem mi vagyunk az Életéke Szakbizottság, hanem az IMCO, ez pedig egy olyan vélemény, mi pedig egy véleményt készítünk az Impu számára. George Kutas a vélemény készítője. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új piacfelügyelet rendelet, melyet a bizottság eh, akar bevezetni, a nem élelmiszeripari termékekre igyekszik egységesíteni a piacfelügyeletet annak érdekében, hogy hatékonyabban védje meg a közérdeket, például az, e- az biztonságot, a környezetet vagy az egészségi emberi egészséget. Ennek érdekében a termékeket egységesítik egy picit, és a piaci felügyeletet e, e, streamlinolják, egy irányba alakítják át, és a monitorozást is kiépítik. Jelenleg az EU jogszabályok fragmentáltak, elaprózottak, és a különböző piacfelügyeletek is más-más rendszerben működnek a tagállamokban. Ezért a tagállamok nem tudtak megfelelő forrásokat biztosítani a piacfelügyelet érdekében, és e, így nem lehet kif- kiszűrni, vagy nehezebben lehet kiszűrni a veszélyes termékeket, ezért új piacfelügyeleti rendeletre van szükség, amely egy egy oszlopos vagy egy egypilléres rendszert épít ki, és egy egy eszközben ösztönzi a hatóságok jogköreit. Remélhetőleg ez bezárja a kiskapukat, egységesítés átláthatóvá teszi a szabályokat, és ezeket mindenki számára érthetővé teszi. A tagállamok számára ez hasznos lesznek ezek a szabályok, de a fogyasztók és a gazdaság szereplői számára is, hiszen ezek csökkentik majd az administratív terheket. Meg kell erősítenünk a belső piacba vetett fogyasztói hite, eh, bizalmat, és ki kell szorítani azokat a, szabály, a termékeket, még nem felelnek meg a belső piaci szabályoknak. Ez a rendelet fontos lépés ebbe az irányba, és örülök, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament felvetéseit figyelembe vettem, hiszen a EU jogszabályának elaprózódása sok bizonytalansághoz vezetett, és ezért örülök annak, hogy a bizottság ezt a rendelettervezetet előkészítette, mely egy csomag része, a termékbiztonság és piacfelügyeleti csomag ennek a neve. Ahogy az első elnök mondta, én vagyok a vélemény készítője, az véleményt az IMKO-nak küldjük el, aki illetékes szakbizottság ebben az ügyben. Spitikainen asszonynyal felvettem a kapcsolatot, azért, hogy minden a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozó ügyet teljes mértékben figyelembe vegyen az IMCO. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, George. Kérje valaki a szót? No, this is not the case. Commission nem, senki sem kéri a szót, hát az Európai Bizottság kapja akkor meg. Neira úr. Maybe again my information is not is wrong. Lehet, hogy megint rossz információt kaptam. Ki képviseli a bizottságot? Kirőjönökovnak hívnak, és a vállalkozás és iparügyi főigazgatóságban dolgozom a Európai Bizottságban. 2013. februárjában a bizottság elfogadta a piacfelügyeleti és termékbiztonsági csomagját, mely két jogalkotói javaslatot is tartalmaz a piacfelügyeleti rendeletre, és egy másikat a termékbiztonságra vonatkozólag. Az új piacfelügyeleti rendeletre való javaslat arra a felismerésre épít, hogy a belső piacnak nagyon hatékonyan kell működnie. És a termékek szabad mozgása az egyik legjobban kialakult szabadsága a négy szerződés által meghatározott alapszabadságnak. De a jelenlegi szabályok nem tudják kellőképpen megakadályozni. A nem biztonságos termékek piacra jutását, vagy nem tudnak, nem tudják megakadályozni azokat a kereskedőket, akik a kiskapukat kiátszva, kiskapukat használva kiátszák a jogszabályokat. Ezért a bizottság felismerve azt a szük, annak szükségességét, hogy a potenciálisan veszélyes termékektől megvédjük az állampolgárokat, a környezetet, sőt, az akár a közbiztonságra lesekedő akarjuk a veszélyeket kiszűrjük, a bizottság, tehát még egyszer mondom, egy javaslatot készített elő a piacfelügyeletről. Ahogyan az önök jelentéstevő is mondta, elnök úr, az Európai Bizottság három különböző forrásból, európai jogszabályból egységesé, vonta ki a szabályokat és egységesítette a jelen javaslatban, melynek célja az, hogy egy egyszerű, világos és a piacgazd, piacfelügyelet jobb rendszerét biztosítsa. Ennyit akartam mondani, köszönöm szépen. Köszönjük önnek, észrevételek, megjegyzések, kutos kollega, nincsen, Hát akkor lássuk a határidőket. A júniusi hatodik hónapban tartott ülésünkön vitatjuk meg a tervezetet, ezzel pedig elértük a mai ülés végét. Köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm az együttműködésüket.